jelentésben a gazdasági, eh, társadalmi és kulturális jogok előmozdítása eh, nagyon lényeges, ez a jelenlegi cselekvési tervünkben is szerepel. Tudják, hogy van egy cselekvési tervünk az emberi jogokról és a demokráciáról, amely hamarosan eh, véget ér, a következő cselekvési terv pedig a 2015-től 19-ig tartó időszakot fedi le. Az egyik olyan téma, amelyet az elmúlt hónapok során alaposan megvitattunk, az az, hogy hogyan tudunk kulcsfontosságú jelentést biztosítani a jövőben a kulturális jogoknak a soron következő cselekvési tervekben. Tehát a javaslataikat feljegyeztük. Minden esetre ezek olyan kérdések az önök javaslatai, amelyekkel természetesen tisztában vagyunk. Említette a vállalkozásokat és az emberi jogok összefüggését, ez természetesen kapcsolódik a gazdasági és társadalmi jogok érvényesítéséhez. Nyilván tudják, hogy a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság is aktívan fellépett az ENSZ iránymutatásainak végrehajtásában. Erre konkrétan is hivatkozunk a jelentésben. És ami a kötelező érvényű eszközök elfogadását illeti, az elmúlt napokban az európai, illetve az ENSZ Kempen szerep, szervezett egy fórumot, amely pont ezzel a kérdéssel foglalkozott, és egy öntetű volt az álláspont az EU tagállamok részéről a tekintetben. Úgy gondoltuk, hogy talán ez egy kicsit elhamarkodott jelenleg, nevezetesen egy kötelező jogi eszköz elfogadása, hiszen úgy véljük, hogy azon lépések, amelyek az iránymutatások végrehajtása terén eddig történtek, nem elegendőek. Ezen iránymutatások konszenzust tükröznek, és ezen konszenzus eredményeképpen jöttek létre a különböző felek között, de szeretnénk ezt tovább fejleszteni. A soron következő években tehát tovább szeretnénk érvényesíteni, végrehajtani ezen ilyen iránymutatásokat, de jelen pillanatban nem támogatjuk egy érvényű jogi eszköz elfogadását. Úgyhogy ebben a pontban talán némileg eltér az álláspontunk, a többit illetően, ahogy említettem, Panzeri úrral kapcsolatban állunk, és nyomon követjük azt a vitát, amelyet itt, illetve a DROA szakbizottságban folytatnak. Köszönöm szépen, Heidi Hautala. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a kollégáknak az észrevételeiket. Albiol asszony, úgy tűnik, hogy ugyanarra az álláspontra helyezkedik, helyezkedik mint én a jelentésemben. A kereskedelmi megállapodásokat összekapcsolja a társadalmi záradékokkal. Görensz úr pedig azt hiszem, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokra utalt. A fejlesztési aspektus ott nagyon későn jött képbe, és ennek az eredménye egyértelmű. nem értettük meg kellőképpen azt, hogy milyen következményekkel jár ez a szegénység visszaszorítása szempontjából. Ha pedig megnézzük Mali helyzetét, meg kell látnunk, hogy mennyire mennyire törékeny, mennyire instabil helyzetben volt az ország. A líbiai zavargások után a fegyverimport Líbiából fellendült, és nagyon komoly emberi jogi jogsértésekre került sor. Ezért mindenképpen megelőző intézkedésekre van szükségünk, egyfajta megfigyelő központra volna szükség, amely megfigyelhetné a helyzet alakulását a kezdeti szakaszban, még mielőtt a konfliktus kivontakozna. Ennek kapcsán hangsúlyoznám, hogy a különböző emberi jogi jogsértéseket, ha megnézzük, ezek egyfajta mutatóként szolgálhatnak a kibontakozó félben levő konfliktus szempontjából. A külügyi szolgálat irányába pedig azt mondanám, nem vagyok biztos abban, hogy ugyanarról beszélünk. A keret program végrehajtása még folyik, és ezt le kell zárni. De természetesen az Európai Unió valamilyen bizonyos emberi jogi eszközöket már most is alkalmaz, például a konfliktusos övezetekben az ásványok kitermelésével kapcsolatos megállapodás lehetne az egyik. Nem látom be azt, hogy ha ezt kötelező jogi eszközé változtatnánk, akkor ez az iránymutatásnak miért, miért mutatna ellent, pusztán a jobb végrehajtásra volna szükség világszerte. Ezért meg kell értsük, hogy nagyon sok célzott jogi eszközre van szükségünk, nem pusztán egy eszközre. És azt hiszem, hogy ez volt Ragi úr üzenete is, amikor ellátogatott néhány héttel ezelőtt az Európai Parlamentbe. Thank you very much. The deadline... Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje december 15-12 óra, és az azt következő ülésünkön fogunk erről szavazni január 21-én. Kollégák, az elén abban igyeztük meg, hogy előre veszünk, előre veszünk Najzer jelentését a Szenegál megkötendő halászati egyezmény témájában, és hogyha van időnk, akkor még szavazunk is, még négy óra van addig, amíg megérkezik a biztos. Najzer úrnak adom át a szót. A halászati egyezményekkel vagy megállapodásokkal a parlament csak hozzájárulhat a megállapodáshoz, de fontosnak tartom, hogy szakbizottságunk megvitassa ezt a kérdést, hiszen a fejlődés szempontjából nem lényegtelen, hogy hogy alakul egy halászatú megállapodás, ezért nagyon örülök annak, hogy a Szenegánnal megkötendő halászati megállapodás ma a napirenden szerepel. Az új szabályok értelmében csak -e vagy nemmel szavazhatunk, még módosítót sem írhatunk, tehát ma lesz egy vita, és utána pedig szavazunk. Norbert, te következel. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Még akkor is, hogyha csak korlátozottan tudunk befolyást gyakorolni, fontosnak tartom, hogy a Fejlesztési Szakbizottság foglalkozzon a halászati megállapodásokkal, illetve ezzel a megállapodással, amelyet Szenegállal kötünk, Fontosnak tartom, hogy a közös halászati politikával kapcsolatos új jelentést kiigazítsuk, főleg azért, mert a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokban a fenntartható halászatra és a felelősségteljes fellépésre helyezzük a hangsúlyt. A következetesség érdekében pedig elnök azt ugyanis említette, ez különösen fontos. Üdvözlendő az a tény, hogy a jegyzőkönyv értelmében a szardella, a szegények hala, már, ezt már nem lehet halászni. Marokkó, Mauritánia és Guinea-Bissau szempontjából fontos, és az Európai Unió az EEF keretében kell, hogy támogatást nyújtson annak érdekében, hogy regionális maradjon e, halászfaj, e halfaj kihalászása, kifogása, a lehető legfenntarthatóbb közösséget, tehát a regionális lakosságot kell támogatni. Ami pedig a tőkehalnat illeti, a tőkehal állománya bizonytalan, talán valószínűleg ott is, ott is túlhalázták az állományt, itt pedig az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni felügyelni kell a tevékenységeket, az Európai Unió flottáját felügyelni kell, biztosítanunk kell az, hogy ez a helyi halászati közösségekre nem gyakorol negatív hatást. Ugyanígy gondoskodnunk kell arról is, hogy főleg azon tagállamok, amelyek a halászati jegyzőkönyv alapján halásznak, a jelentéstételi kötelezettségnek éves szinten eleget tegyenek. A felelősségteljes cselekvés alapján átláthatóságot kell érvényesíteni a a jegyzőkönyv egész futamideje alatt. Ezt pedig úgy lehetne biztosítani, hogy a közös bizottság jelentéseit nyilvánosságra hozzuk, valamint úgy is, hogy az Európai Parlament és az érdekelt felek beleértve a halászati közösségek képviselői részt vesznek a közös bizottság munkájában. Ugyanígy üdvözöljük azt a tényt is, hogy az Európai Unió a szenegáli halászati közösséget 750 ezer euró támogatásban részesíti évente. Ezt a támogatást a szenegáli köztársaság igényeivel kell összhangba hozni, és ez ki kell, hogy terjedjen az illegális halászat felügyeletére, valamint a kisüzemi flotta támogatására kell fordítani. A sérült ökoszisztémákat szanálni kell, hogy a hal állomány is regenerálódhasson, és úgy vélem, hogy észszerű az, hogyha a mi szakbizottságunk jóvá hagyja a jelentést, és arra kéri fel a halászati bizottságot, hogy az Európai Parlament előtt ezt a jelentést ismertesse, és a szenegáli köztársasággal való fenntartható halászati partnerségi megállapodást jóvá hagyja. Norbert. Uh, Köszönöm szépen. Ponga úr jelentkezik. Nem, we have Heidi. Utána pedig Heidi Hautala következik. Köszönöm szépen. Először is hadd mondjam el azt Neuzernek, hogy támogatom ezt a jelentést. Itt az ideje, hogy ezt a megállapodást az Európai Parlament ratifikálja, hiszen a szenegáli halászati reformot mindenképpen támogatnunk kell. Elnök, hát ez nagyon velős volt, köszönjük szépen. Heidi Hautala és Charles Görenc következik. Köszönöm. Jó volt ez, ez az indoklás. ezzel kiegészíthetjük a javaslatot. Kérdésem, hogy az illegális, nem szabályozott és bennem jelentett halázattal hogyan fogunk foglalkozni, fog, hogyan fogunk foglalkozni, ezzel a kapcsolatban az EU már együttműködik-e valakivel, hogy a halálomás szempontjából ez nem lényegtelen. Nagyszer úr nem tudom, tudja-e a választ, vagy talán a bizottságtól tudja-e valaki a választ. Préda úr ideért. Hadd mondjam el neki, hogy volt egy kis vitánk arról, hogy a fejlesztési politika szempontjából mennyire fontos a halászat. Elnök, azt hiszem, hogy a halászatról egyszer majd egy sokkal mélyebb, sokkal mélyebb értelmű vitát kéne tartanunk, nem lényeg, hiszen nagyon fontos a fejlesztési politika szempontjából, hogy milyen a halászati megállapodás. Sár következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottságtól, vagy a jelentéstevőtől szeretném azt megtudni, hogy mi történik akkor, hogyha megállapodást megszegik. Mert a múltban előfordult, hogy licenszeket vontak vissza, akik az afrikai partok mentjén haláztak. Mi a helyzet ilyenkor? Figy Persze, abból indulunk ki, hogy ez nem történik meg, de mi történik, hogyha mégis előfordul ilyesmi? Elnök, Dominik Glass van itt a DG Fish Márétól, azt hiszem így hívják, Kérem mutatkozzon be, mert most találkozunk először, és a kollégákat kérem, hogy vegyék elő a szavazókártyájukat, mert utána fogunk szavazni. Klász úr. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dominik Kleisz vagyok. A kétoldalú megállapodások osztályán dolgozom, a bizottságnál a halászati és tengerpolitikai főigazgatóságnál, és a szenegáli halászati megállapodásnak is én vagyok a felelőse. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, aki elismeri ennek a megállapodásnak az előnyeit. Arról van itt szó, hogy az átláthatóság, a jó igazgatás, a, a fenntarthatóság, illetve a fejlesztési politikával való összeegyeztethetőség elvei vezérelték, és természetesen nagyon fontosnak tartjuk a demokratikus alapelveket és az emberi jogokhoz való emberi jogokkal való összekapcsolást. Azt hiszem, hogy nagyon jó összefoglalást hallottunk a megállapodásról, ezért most a kérdésekre válaszolnék, mi a helyzet az illegális halászattal, regionális minden hogyan vesszük fel a harcot az illegális halászat ellen. A bizottsági tervezetben szólunk arról, hogy hogyan segíthetünk partnerünknek az illegális halászat elleni harcban. Az Európai Unió Nyugat-Afrika államaival együttműködik ezen a területen, illetve Közép-Afrikában is, Közép-Afrika is partnerünk. Az a célunk, hogy a ginei öbölben a biztonsági szintet növeljük, és az illegális halászatra koncentrálunk ezen fellépésünkben. Jelenleg folyik egy cselekvési terv kidolgozása, amely a 2015-2020-as időszakban fog megvalósulni, és amelynek legfőbb célja az, hogy a gínei jövőben a biztonsági szint nőjön, illetve a kalózkodás elleni harc, az illegális halászat elleni harc, és az illegális csempészet vagy kereskedelem elleni harc is ide tartozik a céljaink közé. Köszönöm. Önök, köszönöm. Norbert. Még valamit? Nem? Charles. Válaszoltak a kérdésedre? Az volt a kérdésem, hogy voltak-e olyan megállapodás szegések, amelyeket szankcionáltak. Ha igen, akkor kitette ezt, és hogyan? Elnök, ha nem tud erre most válaszolni, akkor majd eljutatjuk a választ Görensz úrnak. Oui, uh... Igen. Az új generációs megállapodások esetében, és ide tartozik az új szenegáli megállapodás is, Az emberi jogi záradék és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartása újdonság. Aztán az ilyen típusú megállapodások esetében, vagy jegyzőkönyvek esetében a mai napig nem fordult elő, hogy a megállapodás megszegése miatt föl kellett lépnünk, tehát nem voltak ilyen szankciók. Ezzel kapcsolatban azt tudnám még elmondani, hogy a megállapodások tartalmaznak szankciókat. Ez gyakorlatilag abban nyilvánul meg, hogy felfüggesztjük a megállapodást, tehát nem egy konkrét beavatkozásról van szó, hogy egy társaságot, vagy egy hajó tulajdonos, vagy egy társaság, vagy hajó tulajdonos ellen eljárunk. Elnök, igen, ez az új generációs megállapodások esete. Charles, gyorsan kérlek, mert szavazunk. Hát sajnos nem elégít ki ez a válasz. Ez nem az ön hibája. De itt komoly hiányosságok vannak. Jól lenne, jó lenne, hogyha ezt megoldanánk, hogy egy kollégámat idéznem, olyan, mint hogyha késnek nem lenne éle, vagy akár nyelesem. Hogyha nincsenek szankciók, ez azt jelenti, hogy lehet, akkor az azt jelenti, hogy le, vagy ellenőrzési mechanizmus sincs, vagy van, de nem jól működik. Szerintem ezt mi hamarabb orvosolni kell, mert hogyha mostanáig ilyen szankció még, szankciót még sosem alkalmaztak, ettől nekem tátva marad a szám, ilyet én még nem látom. Elnök asszony, szeretnék írásos választ kapni az ellenőrzéssel kapcsolatban. Tehát, voltak ellenőrzések, voltak-e szabálysértések, vagy megsértették-e a megállapodást? Ezt írásban szeretném tudni. Elnök, Értjük mi, hogy új, új generációk, tehát ez a megalapodások új generációja lesz, de a kérdésünk az, hogy a múltban voltak-e ilyen ellenőrzések, vagy ilyen problémák. Sajnos most nem nagyon van idő a vitára, úgyhogy jó lenne, hogyha írásos választ kapnák, mert mindenképpen szavaznunk kell, és a biztos már kint vár. Vá szavazunk. Egy dologról szavazunk, meg is nyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 17-en szavaztak, és mindenki mellette volt. Egy hangú döntés. Köszönjük Norbert Najzernek a munkát. és megköszönöm Vonga úr pozitív véleményét, majd visszatérünk a halászatra egy másik alkalommal. Most a biztos következik, meg is érkezett már. Hogyha valaki elmegy, akkor kérem, hogy ezt csöndben tegye. Köszönöm. Just say, while, we're doing that, there is a, a shadows meeting on... Árnyékelőadói találkozó terveztünk 6.30-tól itt a konfliktusos nyersanyagokról. Hozzuk előre olyan 5.45-re, jó? Tehát amikor ezt befejezzük, akkor azonnal. Tehát azok az árnyék előadók, akik a konflikt minerál kérdésben érdekeltek, maradjanak itt. Talán így egyszerűbb lesz mindenkinek hazautazni a sztrájk miatt. Okay, colleagues, um, I'm very pleased that we have here the commissioner. Nagyon öröm mindannyiunk számára, hogy itt van a fejlesztési biztos, nevem Mimica. Egy hónapja lépett csak hivatalba, de már is úgy feltorlódott a tennivaló. Gineából jött vissza tegnap este, Nyugat-Afrikában turnézott, és amióta biztos lett, tényleg nagyon keményen dolgozik. Szeretnénk hallani arról, hogy mi a véleménye az Európai Fejlesztés évéről, emellett mi a véleménye a 2015 utáni helyzetről, a klíma megbeszélésekről Párizsban, tehát tényleg nagyon sok mindenről beszélhetünk elmondhatná a, nekünk, hogy mit gondol ezekről a dolgokról, mit, mire számíthatunk a bizottsági munkaprogramban. Strasbourgban jövő héten ismertetik velünk a munkaprogramot, vagy bármi másról, amiről szeretne nekünk beszámolni. Köszönöm öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, kedves Linda, hölgyeim és uraim. Most először veszek részt a DEVE szakbizottság ülésén, mióta egy hónapja hivatalba léptem, ezért szeretném megerősíteni elkötelezettségemet az önökkel való párbeszéd iránt. A parlamentet nagyon fontos partnernek tartom, különösen olyan stratégiai dossziék tárgyalása során, mint a 2015 utáni folyamat, vagy a Kotonú utáni eh, keret kialakítása, vagy eh, akár a abban is, hogy mi, milyen tanulsággal szolgál számunkra az ebola válság. Emellett vannak egyes, egyedi dossziék is, amelyben a mi e, együttműködésünk fontos. Ezért is támogatom a hatékony parlamenti ellenőrzést minden olyan területen, ahova pénzek mennek. E, nyilván itt gondolok az EDF-re és a DCI-re, figyelembe véve ezeknek eh, specialitásait lehet, hogy a parlament szerepéről kicsit később még részletesebben is beszélhetünk, de mindenképpen ezzel a kötelezettségvállalás megerősítéssel szerettem volna kezdeni. Hadd beszéljek most azokról a prioritásokról, amelyeket egy hónap alatt azonosítottam. Ez alatt az egy hónap alatt számos európai, afrikai és ázsiai partnerünkkel találkoztam. Hadd kezdjem a 2015 utáni fenntartható fejlesztési célkitűzésekkel. Teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt évek fejlesztési eredményeinek nagy része azon a területen következett be, azokon a területeken, aholva a, ahol a, vagy amelyekre a millenniumi fejlesztési célkitűzések is koncentráltak. Ugyanakkor ez nem elég, tovább kell lépnünk. Az ENSZ főtitkára múlt héten egy szintézis jelentést hozott nyilvánosságra 2015 utáni időkről. Ez egy fontos hozzájárulás volt a kormányközi tárgyalásokhoz, melyek hamarosan bekövetkeznek. A nyílt munkacsoport a fő alapja a fenntartható fejlesztési célkitűzések kidolgozásának, és ezt erősítette meg a főtitkár jelentése. Hat fontos elemet húzott alá, ezek megegyeznek az EU prioritásaival is. Kiemelte a méltóság szerepét, a szegénység felszámolása kell, hogy legyen a legfontosabb célkitűzés az egész programban. E, emellett aláhúzta az egyenlőtlenségek elleni fellépést, a e, befogadást is, e, mint a jólét egyik előfeltételét azonosította, valamint az igazságosság, az emberi jogok és a békés társadalmi fejlődés is fel lett sorolva, mint a fenntartható fejlődés integráns része. Én úgy gondolom, hogy hasznosan kiegészíti a másik két e, jelentést, e, ezek között említeném a fenntartható fejlődés finanszírozása jelentést. E, emellett egy megfelelő programot is meghatároz az elkövetkezendő 15 évre, amelynek célja a szegénység felszámolása, az élet színvonal növelése, illetve a védelem, véledelem, illetve a bolygóvédelme. Fontos, hogy a nemzetközi közösség eh, a megfelelő eszközöket is felsorakoztassa. Egy eh, hiteles monitorozásra is szükség van, tehát eh, mobilizálnunk kell és fel kell használnunk az összes eszközt, amely a végrehajtás során rendelkezésünkre áll, egy hatékony együttműködési, egy fejlesztési együttműködést kell kialakítanunk átfogó és egyetemes erőfeszítésé kell ezt eh, tennünk. Minden országnak vállalnia kell a saját felelősségét. Eh, közös fellépéseket kell létrehoznunk a többi donorországgal, az Egyesült Államokkal, Kínával és Brazíliával. Egy eh, új megerősített globális együttműködésre van szükség. Mindenkivel, minden országgal, minden érdekeltel, minden érintettel beleértve a magánszektort, a civil társadalmat, a tudományos közösséget, a parlamenteket és a helyhatóságokat is. Ugyanakkor az Európai Uniónak meggyőződésem szerint vezető szerepet kell játszani. Az Unió a világ legnagyobb donorja és a fenntartható fejlődés bajnoka. Ez egy olyan felelősség, amely elől nem futhatunk el. Tárgyaló pozíciónkat hamarosan ki kell dolgoznunk a tagállamokkal és a parlamenttel karöltve érvényesítenünk kell a súlyunkat eh, a közös állásfoglalásokon keresztül, és bátorítanunk kell másokat arra, hogy ők is vegyenek részt súlyuknak megfelelően eh, ebben a küzdelemben, és vállaljanak pénzügyi és nem pénzügyi kötelezettségeket. Én biztos vagyok abban, hogy továbbra is sikerül majd konszenzust kialakítanunk, és eh, ambiciózus célokat határozhatunk meg eh, jövőre eh, a harmadik finanszírozási konferencián Addis Abedában, illetve eh, a 2015 utáni tervet létrehozó, illetve megtárgyaló csúcson szeptemberben és decemberben. Különösen örülök annak, hogy a parlament a közelmúltban megszavazott egy állásfoglalást, Stír úr jelentését. Remélem, hogy ez is majd hozzájárul az EU álláspont kialakulásához és világos üzenetet küld. Most érkeztem vissza Gineából, ahol az ebola járvány dúl. A jelenlegi ebola járvány a nyugat-afrikai országok számára egy valódi tragédia. Mint ahogy önök is tudják, kollégám Krisztos Stylianides koordinálja az erőfeszítéseinket. Eddig már több mint egy milliárd eurót költöttünk a válaszként megfogalmazott egészségügyi csomagra. Ugyanakkor vannak új és régi strukturális problémák, amelyekre szintén e, reagálnunk kell, majd azután, miután ez az akut válság e, enyhül vagy lecseng. E, e, ráirányította ugyanis az ebola válság az egészségügyi ellátásra figyelmet ezekben az országokban. A ginei elnökkel és pénzügyminiszterrel tárgyalva azt láttam, hogy az elsődleges egészségügyi ellátás mennyire fontos E, és ez mennyi, mekkora kihívást jelent ezekben az országokban. Úgy gondolom, hogy a két kihívás áll előttünk ezekben az országokban. Egyrészt e, a válság súlyát kell csökkenteni ezekben az országokban, másrészt rehabilitálni kell az egészségügyi ellátórendszert, helyi szinten javítani a tisztasági körülményeket, és e, javítani az egészségügyi szolgáltatások minőségét. Egy 28 milliós regionális programot már e, elindítottunk, amelynek e, célja az egészségügyi rendszerek támogatása az ebola által sújtott országokban januártól rendelkezésre állhatnak ezek a pénzek. Ezeken kívül, ezen kívül tegnap jelentettem be egy 62 millió eurós fejlesztési csomagot, amelynek célja, hogy ebben a három országban az ebből a hosszú távú következményeivel is felvegyük a harcot, ennek felét Gineában költjük el. Ezek az országok eh, komoly gazdasági nyomásnak is kivannak téve, ezért is kell költségvetési támogató műveleteket eh, indítanunk, és új eh, állam építő megállapodásokat kötni velük. Az Európai Unió által mobilizált 148 euró nagy része költségvetési támogatás, melyeknek célja a közszolgáltatások megerősítése és a makrogazdasági stabilitás elérése. A 11. EDF programot is arra kell felhasználnunk, hogy olyan ágazatokban, mint az oktatás és a mezőgazdaság eredményeket érjünk el. Az oktatási intézmények Libériában, Sierra Leone-ban és Gíniben jelenleg zárva vannak olyan különleges intézkedésekre van szükség, amelyek révén ezek az iskolák minél hamarabb újra megnyithatóak. Az ebola hosszú távú legyőzéséhez kutatásra is szükség van. Ezért további 280 millió eurót fogunk a, 2000, a Horizon 2020 programból az ipari partnereinkkel karöltve átcsoportosítani vakcina kifejlesztésre, illetve gyógyszerek kifejlesztésére, hogy meg tudjuk menteni a betegek életét. A vakcina költsége, valamint az ebola vakcináció költségei hamarosan majd megjelennek, a, mint megoldandó problémák, és részei lesznek a fejlesztési támogatási programunknak. Mogherini főbiztos, Andriukaitis biztos, és én magam egy ebola, a magas szintű ebola konferenciát fogunk szervezni 2015 elején. Emellett, hölgyeim és uraim, egy új keretet szeretnénk létrehozni az AKC országokkal, és azon belül is külön Afrikában. Afrikával. A katonai megállapodás a legátfogóbb eh, észak-déli megállapodás a világon. 2000 óta azonban a világ jelentősen változott. Össze kell fognunk az AKC partnereinkkel, és elgondolkodni azon, hogy a partnerséget hogyan lehet felkészíteni a jövőre, annak érdekében, hogy mindenkinek lehető leginkább hasznára váljon. Ez az új keret a 2015 utáni folyamatra kell, hogy épüljön, és figyelembe kell, hogy vegye az AKC partnerek eltérő helyzetét. Üdvözlöm a tényt, hogy az AKC csoport már elkezdte a gondolkodást arról, hogy hogyan tovább. Az AKC csúcson eh, létrehoztak egy kimagasló személyekből álló munkacsoportot, amelynek eh, elnöke Obasanjo főnök, eh, Nigéria volt elnöke, Ez 12 AKC tagból áll, és a céljuk az, hogy az AKC csoport jövőjéről, illetve az EU-val fenntartott kapcsolatok jövőjéről elgondolkodjanak. A következő AKC csúcsra tesznek le jelentést az asztalunkra. Az Európai Unión belül pedig egy széleskörű konzultációt és párbeszédet kell a kotonú utáni időszakról lehetőleg már jövőre, illetve mindenképpen jövőre elindítani. Én ehhez számítok a parlament aktív aktív eh, részvételére, talán akár egy eh, állandó raportőrt is eh, kijelölhetnek, bár ez nyilván az önök jogköre. Ami a tematikus prioritásokat illeti, két dologra koncentrálnék. Ezek lekötik a figyelmemet, az egyenlőtlenség, illetve a nemek közti egyenlőség kérdése. Az egyenlőtlenség eh, a fenntartható fejlődés legnagyobb akadálya. Az egyenlőtlenség megfigyelhető az vízhez, élelmiszerhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, földhasználati jogokhoz, eh, finanszírozási kérdésekhez való hozzáférés, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés területén. Tehát említhetnék eh, még egy sor más témát is. Különösen aggasztó, hogy az egyenlőtlenségek sok esetben nőnek, ez a sikeres globális, regionális vagy kétoldalú fejlesztési együttműködés egyik gátja. Éppen ezért én a politikai erőfeszítéseim középpontjába akarom állítani a, az egyenlőtlenség elleni fellépést. Az egyenlőtlenség gyakran kapcsolódik a nemek közti öm, egyensúly helyzetéhez. A ö, nemek közti egyenlőség, illetve annak hiánya egy, a millenniumi fejlesztési célok egy be nem fejezett fejezete. Nem fogjuk tudni a szegénységet visszaszorítani, anélkül, hogy javítanánk a nők és lányok sorsán, minden országban. Éppen ezért elkötelezett vagyok amellett, hogy fellépjünk a nők elleni erőszak minden formája ellen, Eh, támogatom a nők eh, egyenlő részvételét a döntés hozatali folyamatokban, és eh, szeretném megerősíteni a nők szerepét a gazdasági és társadalmi szférában. A jelenlegi gender cselekvési terv hamar jövőre lejár. Az én célom az, hogy egy erős új cselekvési tervvel helyettesítsük azt. Tisztelt képviselők, egy év, egy hónap múlva kezdődik a az európai fejlesztés éve ez egy egyedi lehetőség az európaiak számára, hogy megmutassák, hogy mi a haszna az együttműködésnek. A bizottság egy ambiciózus programot hozott létre, van egy vizuális azonossága ennek a kampánynak, egy kampány toolkit is rendelkezésre áll, valamint az összes EU nyelven létrehozunk egy websájtot, amelyen keresztül bemutatjuk fejlesztési munkánkat. A 12 hónapot felosztottuk egyes témákra, oktatás, nők és lányok jogai, fenntartható fejlődés, emberi jogok, stb. Üdvözlöm, hogy a parlament már most is lelkesen részt vesz ezekben az erőfeszítésekben, mozgósítja hírességeket, hozzájárul az európai fejlesztési napokhoz, panelmegbeszéléseket szervez, hozzájárul a Milánói Expóhoz, és bevonja a nemzeti parlamenteket. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ezek és más kérdések, amelyekre most nem tudtam kitérni, például a szakpolitika koherenciája, illetve um, egyéb területek. Nos, én mindenképpen azt szeretném, hogy szorosan együttműködjünk az Európai Parlamenttel az elkövetkezendő években és évtizedekben is, és megszerezzük a közvélemény támogatását is. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon, nagyon ör, nagy örömmel hallottam azt, hogy a Fejlesztés Európai évével kapcsolatban megváltoztatta az időpontot, úgyhogy nem egy Strasburgi hétre esik, és remélhetőleg így majd kellőképpen együtt tudunk működni önökkel, hogy az Európai Unió tevékenységét ismertessük ezzel kapcsolatban. Jó néhány kollega már jelentkezett. Preda úr az első hozzászóló a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Monsieur le commissaire, Euh, Tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy ellátogatott ma ide a körökbe ma este, megköszönöm beszédét is. A parlamentben a fejlesztési kérdéseknek én vagyok az állandó felelőse, jelentéstevője. Azt hiszem kollégáim is, jó magam is nagyra becsültük azokat az ígéreteit, amit a, amit a meghallgatáson tett. A mai beszéde végén is utalt ezekre. Szeretnénk tudni, hogy hogyan, alakulna, hogyan alakul a helyzet mandátumának elején mennyiben tett ezeknek az ígéreteknek eleget. Egyetérte azzal, hogy a jövő évi jelentést egy nyilatkozattal egészíti ki, és itt azt is megfogalmazhatja, hogy a jelenlegi gyakorlatokat hogyan lehet javítani. El tudja tehát, el tudja tehát képzelni, hogy a jelentésen túl egy nyilatkozatot is tesz a, a, tesz a bizottság, hogy ezt a dimenziót is lefedjük. Második kérdésem. Ön szerint a 2015 utáni időszakban hogyan lehet ezekkel a kérdésekkel hatékonyabban foglalkozni. Végezetül Mogherini asszonya való együttműködéséről beszélt. Kérdésem, hogy ebben a konkrét esetben volt-e már, került-e már sor eszmecserére a főképviselő asszonya? Tehát tudták-e koordinálni, koordinálni feladatköreiket, együtt tud, megvizsgálták, hogy hogyan tudnak együttműködni, hogyan néz ki majd pontosan a koordináció ön és Mogherini asszony között. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy európai szinten is megjelenjen a koordináció, illetve partnereink között is. Ez lenne tehát a kérdésem. Még egyszer köszönet, hogy az ide. Remélem, hogy nem ez az utolsó alkalom, mert nyilván idén az utolsó alkalom, de remélem azért még jövőre találkozunk. Hát nem hiszem, hogy az év vége előtt tartanánk még egy ülést. A Préda úr az illetékesünk a szakpolitikai fejlesztésért kapcsolatos kérdésekben. Najzer úr, majd Görenc úr következik. Biztos úr, köszönöm szépen részemről is. Egyfelől azért, hogy most a mandátum a kezdetén elutazott az ebola által sújtott tövezetbe. Azt hiszem, hogy így tanúbizonyságot tett a szolidaritásról, de nem csak a szolidaritásról, hanem komoly pénzügyi ígéreteket is tett. Szeretném megköszönni, hogy kihasználta az első lehetőséget, hogy az AKC EU tanácskozáson Strasbourgban jelen volt, az ön jelenléte és hozzászólás azt hiszem nem csak a közgyűlés tagjainál okozott jó benyomást, hanem az akácsé országok képviselői is ezt jelezték. Úgyhogy egy nagyon jó pluszponttal indított, és a prioritások sorában említette, hogy a kotonú megállapodás mennyire fontos, illetve mi történik 2020 után. Egy nagyon érdekes javaslatot tett, amelyet úgy vélem, hogy itt még meg kellene vitatnunk. Egy állandó jelentéstevőt nevezhetnénk ki a kotonú utáni időszakra nézve. Az ebola válsággal kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Préda kollégámhoz hasonlóan engem is az érdekel, hogy a koordináció hogyan valósul meg Mogherini asszonynal, illetve a humanitárius segélyezésért illetékes biztossal, ugye, aki már ellátogatott az ebola sújtotta övezetbe, vannak-e bizonyos megállapodások arra vonatkozóan, hogy ezen a területen az Európai Unió hogyan kíván fellépni. Emlékeztetnék továbbá arra is, hogy az ebola válság megint csak bemutatta, hogy mennyire fontos a struktúrált egészségügyi ellátás főleg azon országokban, amelyek még nem stabilak. Úgy gondolom, hogy egy elfogadható orvosi ellátással egy korai szakaszban fel tudunk lépni, amikor felüti a fejét egy járvány, és így vissza is szoríthatjuk, ahogyan azt a szomszédos országokban láthattuk, ahol szintén megjelent az ebola, viszont viszonylag gyorsan korlátok közé szorították. Szeretném tudni, hogy van egy európai cselekvési terv, amely pont ezekben az országokban kívánja erősíteni az egészségügyi rendszert, hogy egy átfogó egészségügyi ellátást kilátásba helyezzen a az állampolgárok számára. A bizottságnak volt egy erre irányuló kezdeményezése 2010-ben, az Európai Unió szerepe a globális egészségügy terén volt a címe. Úgy gondolom, hogy jó lenne, ha ezt a cselekvési tervet beépíthetnénk az Európai Bizottság munkaprogramjába. Thank you, um... Köszönöm szépen, Charles Görenz, majd Marina Albiol. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Ma azt láthattuk, hogy a biztos úr nagyon nagy lendülettel érkezett ide, nagyon komoly ígéreteket tett, és mindenképpen szimpátiákra tartat igényt, de szolidárisak is vagyunk vele, mert az Európai Uniónak, azért vannak partnerei is. Van önnek egy anyósa, aki, aki ért valamit a programozáshoz, vannak testvérei, akik a bizottságnál dolgoznak, és klíma kérdéseknek a felelőse. Van egy nővére, aki kereskedelemmel foglalkozik, és a környezetében elég sok ilyen összefonódás van. A bizottság mindig nagyon udvarias, még akkor is, hogyha parlamenti képviselők néha egy kicsit szemtelenek, például én is. A mai napon is többször volt alkalmam kisé szemtelen kérdéseket feltenni, hiszen ezek fontos dolgok. hogyha ostobáknak kéne fejlesztésről beszélnie, akkor hogyan beszélne arról, hogy a 7%-os célkitűzéseinket hogyan érjük el? Vannak bizonyos elveink, bizonyos fellépési megfontolásaink. Nagyon örülök annak, hogy beszélt stratégiai tengelyekről. Ide tartozik a koordináció. Említettem, hogy van anyósa, vannak testvérei, és vannak partnerei is. 28 tagállam, akik azt tesznek, ami jól esik nekik. Az ebolával kapcsolatban láthattuk, hogy mennyire szertágazó a tagállamok tevékenysége. Georgiev asszony vitte ön előtt ezt a tárcát, illetve ő vitte a fejlesztési tárcát eddig. Azt hiszem elég bátor a részéről, hogy azt mondja a bizottságban, kineveznek egy koordinátort. De nem értem, hogy miért kell ehhez a tanács, miért nem, le, miért nem láthatja ezt a feladatot a biztos egymaga. Miért kell a tanács segítsége ehhez. És itt valójában nem csak egy szíves felkérésről van szó, hanem a koordináció itt kötelező. Én nagyon örülnék annak, hogyha önnek is lenne, lenne ilyen fennhatósága, mi támogatnánk ebben. Szerintem a fejlesztés ostobáknak című könyvben írni kéne a koordinációról, a koherenciáról, vagy a konzekvenségről. Említette azt is, hogy nagyon komoly gondot jelentenek az egyenlőtlenségek. Valóban ez is olyan terület, ahol mindenképpen föl kell lépni majd az elkövetkezendő öt évben. Ön a stratégiai partnerünk mindenben. Arra kérem önt is, és magunkat is, hogy gondolkozzunk el azon, hogyan lehet a problémákat megoldani, kezelni, hogyan kell gondolkodni. Sokszor a konkrét felvetések nem mindig járnak eredménnyel. Én gondolom, hogy lehet, hogy valami külső informális csatornákat is be kéne járatni, lehet, hogy azok eredményesebbek. Aztán arra is gondolok, hogy a konfliktusos zónákban milyen döntéseket fogunk majd hozni, ki fogja hozni ezeket, ki fogja meghozni ezeket a szakpolitikai döntéseket. Nyilván a, a bizottságon belül vannak szolgálat közi találkozók, de szerintem ez nem elégséges. Jó lenne, hogyha ön rendelkezne a megfelelő fennhatósággal, hogyha jó lenne, hogyha kőbevésett elvei lennének arról, hogy ilyen esetekben hogy kell dönteni, tehát stratégiai gondolkodásra van szükség. Úgy vélem, hogy ön kész arra, hogy értelmezze valamilyen módon ezeket, a, ezeket az elveket, ezeket a szabályokat. Azt hiszem konkrétabban nem kell fogalmaznom, de Látván, hogy ő milyen eltökélt, azt hiszem, hogy reménykedhetünk abban, hogy jó irányba fejlődnek kapcsolataink. Elnök. Köszönöm. Álbió Guzman asszony. És még egy koordinátor. Buenas tardes, señor. Köszönöm szépen, biztos úr. Szeretnék egy konkrét kérdést feltenni önnek most, hogy eljött hozzánk. A közelmúltban kiszivárgott, a különböző bizalmas üzenetek, amelyekből kiderül, hogy az Európai Unió milyen nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy Ecuador aláírja a szabadkereskedelmi megállapodást. Ezen diplomáciai leveleknek köszönhetően, amik már nem titkosítottak. Az Európai Unió azzal fenyegette Ecuadort, hogy felszámolja a fejlesztési segélyeket, hogyha nem írja alá ezt a megállapodást, vagyis az Európai Unió felhasználja az együttműködési politikákat, hogy zsaroljon elszegényedett országokat, és rávegye őket, hogy elfogadják az EU kereskedelmi megállapodásait. Úgyhogy azt szeretném tudni öntől, hogy biztosként lehetővé teszi azt, hogy ez a zsarolás folytatódjon, és megengedi azt, hogy a fejlesztési segélyezés egy olyan eszköz lesz, amely által nyomást gyakorolhatunk bizonyos országokra, hogy azok elfogadjanak olyan megállapodásokat, amelyek a multinacionális vállalatok érdekeit szolgálják. Köszönöm szépen. Végül Hédi Háltala a koordinátorok nevében. Um, chair. Um, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen biztos úr a beszédét, az expozéját örülünk annak, hogy az egyenlőtlenségek elleni harcban ön is részt vállal. Ez örvendetes. és a nemek közötti egyenlőség, illetve diszkrimináció kérdését is felvállalta, tehát a nők, a nők és lányok jogainak támogatását jelölte meg még célként, ennek is örülünk. Aztán a 2015 utáni folyamatokról szóló parlamenti álláspont. Reméljük, hogy egyfajta inspiráció lesz a tanács számára. Gondolok itt például a lányok és nők szexuális és, szexuális és reproduktív egészségére. Nagyon sok olyan ország van a világon, amelyek nem kötelezték el magukat ezen jogok mellett. Fontosnak tartom azt is, hogy az emberi, jog, az emberi jogi alapú megközelítést alkalmazzuk, és ez ragaszkodjunk. A főtitkár úr összefoglaló jelentésére utalt, ez december 4-én jelent meg. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ugye imáron nyilvános ez a jelentés, és a kormányközi oldalon azt hiszem az EU-nak EU-ra komoly szerepre jár. Ön szerint az EU ebben a folyamatban az EU számára milyen akadályok lesznek, vagy mik a kihívások? mi a véleménye a főtitkár véleményéről, illetve a fenntartható fejlődés finanszírozásáról szóló Addis Abebai konferenciára mit visz majd? A főtitkár az ENSZ tagállamokkal kapcsolatban úgy véli, hogy elkötelezettségeikhez vagy ígéretékhez ragaszkodni kell, ami a magánbefektetéseket illeti. Tehát erre a konferenciára mit, milyen üzenetet visz majd? Elnök, az lenne a javaslatom, hogy ezekre a kérdésekre most válaszoljon a biztos, és utána majd egy következő kérdéskör következik. A 2015 utáni folyamatokkal kapcsolatban érdekes lehet tudni, mik a következő lépések, a tanács pénteken ül össze, tehát jó lenne tudni, hogy mire számíthatunk az elkövetkezendő hónapokban. Biztos úr, sok kérdése van, 5-6 percben legyen szíves válaszoljon ezekre. Thank you very much. Köszönöm. For your comments, for your question. Köszönöm a kérdéseket, kötelezettségvállalást, támogatást. Talán a legtöbb meg kiegyzést a szakpolitikák koordinálásáról kaptam, illetve a biztosok munkájának koordinálásáról, hogy hogyan lehet ezeket koherens egységbe foglalni. Én azt gondolom, hogy az új bizottság eleve a koordinálásról szól, és arról, hogy a politikánk legyen koherens. Az új munkastruktúrája a bizottságnak olyan, hogy az alelnökök koordinálják a projekt tímeket, a szakpolitikai területeket, a biztosokat. Az egyik leghatékonyabb koordinálási folyamat éppen a külügyi területen eh, zajlik, ahol Mogherini alelnök eh, és 5-6 eh, külpolitikai, illetve fejlesztési kérdésekkel foglalkozó biztos minden, ugye, vagy olyan területek, amelyek ide becsatornázhatók, energiára gondolok, agráriumra, stb. Tehát leültünk csoportosan is, illetve kétoldalú megbeszéléseket is folytattak az egyes biztosok Bogerini asszonyjal és megállapodtunk abban, hogy milyen megközelítéssel fogjuk a koherenciát biztosítani. Next Friday, yes, this week we shall have a, a, a... Jövő pénteken lesz egy DEVE tanács, tehát fejlesztési tanácsülés tagállami miniszterekkel, és ott eh, meg fogjuk fogalmazni ezt a megközelítést, amely a migrációs politikának is egy ilyen eh, külpolitikai, illetve belpolitikai nézőpontot adna egyszerre. Már most is a külpolitikai fellépések elég látványosak tudnak lenni a külkapcsolataink három aspektusa, a külpolitika, humanitárius, biztonságpolitikai, illetve válságra reagáló aspektus, valamint a fejlesztés hosszú távú fejlesztés, ezek együtt mozognak, együtt működnek Tehát béke, biztonság és fejlesztés. Én azt gondolom, hogy sikerül majd ezt a koordinált külpolitikai fellépést biztosítani. Ebben nagyon jól beleillik a fejlesztési politika megerősítése, ugyanis nem önmagában álló politika lesz a fejlesztés politika, hanem más területekről is érkeznek becsatár, becsatornázott elemek. Some, some more concrete uh, issues on... on, on uh, uh az ebolával kapcsolatos koordináció kérdéskörében már sok konkrétum is történt. Megállapodtunk az EU koordinátor szerepében. Az ebola válság, illetve az arra való válasz eh, tulajdonképpen precedens nélküli. Maga a válság is az volt. Az egész nemzetközi közösségnek egy újszerű választ kellett megfogalmaznia Éppen ezért a, az intézményes szerepeken túlmutató koordináció és a bizottság koordináló szerepe fontos. Uh, organization or, or, or our partners, there is a coordinator. Of... Hát uh, azt láttuk, hogy a nemzeti szervezeteken belül is van koordinátor, aki az azonnali fellépésért felel ugye nálunk is ezt az 1,1 milliárdos európai ígérvényt kell eh, koordinálni úgy, hogy eh, ebből kórházi ágyak legyenek, ebből gyógyszer utánpótlás legyen, eh, ebből egészségügyi személyzet legyen. Minden tagállamtól legalább egy orvosi csapatot kértünk, vagy számítunk erre, és ezeknek a munkáját is koordinálni kell. Stylianides kollega a munkája révén alakulhat ki a, az ebola válságra adott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 In what I definitely know... partnerségi megállapodással kapcsolatban, bár ez inkább kereskedelem politikai kérdés, de megint csak a koordinált fellépésünk erre kiterjed. Economic partnership agreements are still under negotiations. We never threaten that, that, that development a fejlesztési támogatás, a fejlesztési programozás, a fejlesztési programok leállnak, felfüggesztik őket azért, mert nem írják alá a partnerségi megállapodásokat, hangzott el a nemzeti előrejelző programokat attól függetlenül aláírják, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások aláírásra kerülnek-e vagy sem. Tehát, tehát ez ugyanakkor nem felel meg annak a politikának, amit én vinni szeretnék. Assistance to, uh, to our partner, part... Minden partnerünknek meg kell kapni azt a fejlesztési támogatást, amire jogosult. Uh, sustainable development. A 2015 utáni fejlesztési menetrenddel kapcsolatban days ago issued uh, the synthesis report. We are now studying it in, in, in, in detail. But Közelmúltban a főtitkár egy szintézis jelentést adott ki, erre már utaltam az első, illetve a bevezető előadásomban is. Két-három olyan dolog van abban a jelentésben, amely megfelel az Európai Unió álláspontjának is. Csoportosítani akarja a célokat, ugye 17 célt hat prioritás területre képezne le, és azt gondolom, hogy a tagállamok többsége ezt támogatná. Mert felmerült, hogy a célok számát kellene csökkenteni, vagy, vagy valahogy csoportosítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket megfogalmaztak. Ez, ez a gondolkodás elindult az EU-n belül is, és itt ebben a szempontból érdekes hír az, hogy az ENSZ főtitkár a csoportosítás irányába mozdult el. Ez azt gondolom, hogy a mi gondolkodásunkat is befolyásolni fogja, mielőtt jövőre elkezdjük a kormányközi tárgyalásokat. Ez a, az összefoglaló jelentés, ez a szintézis jelentés kitért olyan kérdésekre is, amelyekkel korábban csak az Európai Unió foglalkozott. Itt a fejlesztéspolitikának az emberi jogi megközelítésére gondolok. Kormányzás minősége, emberi jogok, Számunkra szerintünk ez korrelál a fejlesztéspolitikával, illetve gyakorlatilag összefügg a hat prioritásos területtel is. Ez a megközelítés támogatni fogja a mi álláspontunkat, álláspontunkat majd a tárgyalások során, mert mi mindig is azt mondtuk, hogy egy egyetemes emberi jogi megközelítést kell alkalmazni a fejlesztéspolitikában is. Ami pedig a végrehajtás finanszírozását illeti, azt is fontosnak tartjuk, ha megnézik az Európai Tanács következtetéseit, vagy megnézik a az Európai Parlamentnek az állásfoglalásait, vagy azt, hogy a kötelezettségvállalásokkal hogyan variált az Európai Bizottság 0,7% környékén. Az én személyes meglátásom az, hogy a globális partnerség átfogó hatékonysága szempontjából két dologra kell koncentrálnunk. Először is meg kell erősíteni a kötelezettségvállalást a tagállamok körében, tehát a tengeren túli fejlesztési támogatások iránt, iránti kötelezettségüket erősítsék meg. Nyilván itt beszélhetünk arról, hogy mennyi idő alatt lehet ezt a 0,7%-os célt elérni, de Összességében én ezt támogatom. Mindez megerősíteni a tárgyalási pozíciónkat, mert ezt felmutatva kérhetnénk több, a többi donort arra, hogy több pénzt adjanak, illetve erre támaszkodva lehet akár a segélyezett országok felé is kéréseket címezni. Az amerikaiaknak nincsenek ilyen kötelezettségvállalásai, Kínának sem, csak az Európai Uniónak van. Fejlesztési támogatás, vagy külföldi támogatás területén érdemes lenne egy egyetemes kötelezettségvállalást erőltetni a fejlesztési támogatások körében more present and more uh, effective uh, in, the, in the development policy. Így hatékonyabbá tenni a fejlesztési politikát. Köszönöm. Kilencen vannak a listán, max. két percet tudok adni, és azt is méltányolnám, ha ezt se használnák ki. Brian Hayes, Pedro Silva Pereira, és Vajdinen. Thank you very much indeed, uh, Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném köszönteni a biztos urat, ahogyan elnök asszony is említette. Szeretnénk együttműködni vele a prioritások megvalósításában. Említette a bevezetőjében, hogy felhívta a 28 tagállam figyelmét a kötelezettségvállalásokra. Közös felelősségünk az, hogy teljesüljenek ezen kötelezettségvállalások. Tekintettel arra, hogy komoly előrelépést értünk el az utóbbi években, főleg az élemezési politikában, fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel is. Botrányos, hogy kb. 800 millió ember még mindig éhesen megy aludni, és nagyon sokan rejtett éhségben szenvednek, ami az írelnökség alatt egy fontos prioritás volt az az élelmezés biztonsági stratégia megvalósítása. Ez különböző kötelezettségvállásokat tartalmazott, amely kötelező volt a tagállamokra nézve. Egyértelmű minőségi előrelépést kívánt megtenni az Európai Unió. Szeretném tudni a biztos úrtól, hogy milyen haladás történt azóta, hogy elfogadták a tanácsi következtetéseket, és tudomásom szerint tíz tagállam vett részt egy monitorozó csoportban. Szeretném tudni, milyen előrelépés történt, és Szeretném tudni, hogy a biztos úr hogyan látja, milyen támogatást igényel tőlünk, parlamenti képviselőktől, az Európai Parlament képviselőitől, annak érdekében, hogy az EU céljait közösen elérjük. Köszönöm. Köszönöm. Pedro Silva Pereira. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a biztos úrnak is, hogy a mandátuma első hónapjában ilyen keményen dolgozott már, és a prioritásai valóban a helyes irányba mutatnak. Én is örülök a konvergenciának a politikai prioritások terén. Az Európai Unió, illetve az ENSZ főtitkára által vállalt kötelezettségek ugyanabba az irányba mutatnak, és egyetértek azzal is, amit az első hozzászólásában hangsúlyozott a végrehajtási eszközökkel kapcsolatban. Lehetnek nagyon nagyra törő céljaink, ugyanakkor ha a végrehajtáshoz nincsenek meg a kellő eszközeink, akkor igazából nem fogjuk a kívánt eredményeket felmutatni. A bizottság január végére készíti a közleményét, a parlament is kidolgozza addigra a jelentését, egy olyan dokumentum alapján, amelyet majd én fogok előterjeszteni itt a szakbizottságban, a különböző 2015 után rendelkezésre álló finanszírozási forrásokról, de szeretném erről egy kicsit részletesebben kikérdezni önt, milyen feltételek alapján tud az Európai Unió hitelesen fellépni hiszen saját maga sem tartotta tiszteletben a különböző pénzügyi kötelezettség vállalásait. Tudjuk, hogy ezeknek mi az oka, de a tény az, hogy nem tartott ezeket tiszteletben. És milyen új forrásokat lehet mozgósítani annak érdekében, hogy a fejlesztési segélyekhez a kellő forrásokat teremtsük, annak érdekében, hogy ez a szakpolitika valóban fel tudja majd mutatni a kívánt eredményeket. Köszönöm. Pavo Varin, elnökasszony, biztos úr, Természetesen nagyon örülök annak, hogy milyen haladást értünk el a, fejlesztési, a fenntartható fejlesztési célok összekapcsolása terén, és ugye Mogherini asszony összefogja a kül, külső fellépés témájában illetékes biztosok munkáját. Biztos úr említette, hogy az Európai Unió valóban a fő szereplő a fejlesztési politika terén, ugyanakkor a kereskedelem politika terén is ugyanez a helyzet. A kereskedelem és a segélyezés összekapcsolódik, és a dohai tárgyalási forduló során a WTO-ban a fő cél ugye a fejlesztés előmozdítása, főleg a legkevésbé fejlett országok segítése. A fejlesztési támogatások, a kereskedelem céljából nyújtott fejlesztések sorosan összekapcsolódtak, és a környezetvédelem is összefügg ezzel. Itt nem csak az éghajlatváltozásról beszélünk, hanem a biodiverzitás védelméről és a fenntartható, ökológiai szempontból fenntartható fejlődést kívánjuk támogatni a világban. A fejlesztés szempontjából a fenntartható finanszírozás is fontos. Mogherini asszony vezetése alatt nagyon határozott koordináció valósulhat meg ezen szakpolitikai területek között, hogy hatékonyabban befolyásolhatjuk a globális fejlődést. Természetesen úgy, hogy a fenntartható fejlődést mozdítjuk elő annak minden vetületében. Tudna erről a globális koordinációról további részletekkel szolgálni? Köszönöm. Claudia von Szuliken. Sargentini asszony, majd el line. Thank you very much, uh, um, Commission. Köszönöm szépen, biztos úr. Van egy új bizottság tagja. És azt várjuk a bizottságtól, hogy új életre keltse a fejlesztési politikát és az ehhez kapcsolódó programokat, hogy a tagállamok közötti koordinációt megerősítse, illetve hogy a fejlesztési együttműködésben fönnálló nehézségek ellen felvegye, felvegye a harcot. Fontos az is, hogy milyen az Európai Unió imidzse a fejlesztési projektekkel kapcsolatban. Ön szerint a bizottságnak nem kéne a parlament elé állnia egy egészen világos stratégiával, hogy hogyan lehet a különböző EU intézmények és ügynökségek közötti szinergiát növelni, véleményem szerint néhány ügynökséget és intézményt még össze is lehetne vonni ebben a témában, fejlesztés témájában. Az A munkacsoport elnöke vagyok itt a szakbizottságban. Mi általában nem nyilvános és titkos dokument, bizalmas dokumentumokat kapunk, ezeket kezeljük, ennek feltétlenül így kell lennie? Nekünk, mi képviselők ugyanis el kell, hogy tudni számol, el kell, hogy tudjunk számolni a választópolgáraink felé, ezért nagyon fontosnak tartjuk az átláthatóságot. Amikor az Európai Parlament állásfoglalást fogad el, a, bizottság fellépésével kapcsolatban, az azért van, mert úgy véljük, hogy a bizottság túllépte hatáskörét, ezt csak nyilvánosan tehetjük meg, és ilyen esetben előbb-utóbb úgy is nyilvánosságra kerül az eredeti dokumentum, tehát hogy a bizottság hogyan lépett fel. Hogyan lehet ön szerint elérni az, hogy e fajta vizsgáló ellenőrző munkánk a lehető legátláthatóbb legyen. Természetesen nem akarjuk veszélybe sodorni az Európai Bizottság munkáját, vagy megnehezíteni azt. Judit Sargentini következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! A konfliktusos ö, zónákban bányászott ásványokról szeretnék föltenni egy kérdést. Jelenleg készül egy javaslat eh, ebben a témában, az INTA ennek a kérdésnek az illetékese, tehát hogy hogyan lehet eh, ezekből a, ezekről a területekről ásványokat behozni az EU-ba. Azt gondolom, hogy jövőre a bizottság erről egy nyilatkozatot fog megjelentetni, vagy egy közleményt fog megjelentetni. Ezt nem vitatjuk jelenleg a parlamentben, tehát erről nincs vita, de jó lenne, hogyha helyszínen ennek a jogszabálynak lenne valami haszna. A jogszabály kizárólag az Európába bejövő importot szabályozza, de a lényeg az, hogy a konfliktusos zónákban, vagy a bukolt államokban biztonságos körülmények között történne az ásványanyagok kitermelése. A kísérő intézkedésekről tud-e valamit mondani a biztos? ugye elvileg fejlesztési, európai fejlesztési alapokból fogják ezt finanszírozni, és már indulnak is ezek a programok. Önök milyen időbeosztással dolgoznak, tehát mikor, fog, föláll, mikor fognak fölállni ezek a, az intézkedések? Erich Lány következik. Tisztelt biztos úr! Örülök annak, hogy a legmagasabb prioritást, a prioritásai között az egyenlőtlenség elleni harc kapta. Fontosnak tartom ezt is, és a, a különböző különböző közjavakhoz való hozzájutást és ide, tartok, ide sorolnám. Hogyha ez nem valósul meg, akkor strukturális egyenlőtlenségről beszélünk, és itt konkrétan a bevándorlásra gondolok. Azt hiszem, hogy nem csak én, hanem a bizottság, szakbizottság, illetve a parlament minden tagja támogatja önt ebbéli harcában. Néhány hónap, néhány nappal ezelőtt megszavaztuk azt, hogy a szegénység elleni harcban az egyik legfontosabb téma az egyenlőtlenségek megszüntetése. Az EU-nak a jövőbeli tárgyalások esetében nagyon komoly szerepe van. Kérdésem, hogy ön szerint hogyan tud az Európai Unió egy hangon megszólalni ebben a témában? Önön keresztül, illetve Mogherini asszonyon keresztül. Örülök annak, hogy nagy eltökétséggel beszélt erről. Azt hiszem, hogy így még a vonakodóbb kormányokat is meg tudjuk győzni, hogy mennyire fontos ez a téma. A főtitkár összefoglaló jelentése kimondja, hogy semmilyen cél sem mondható elért célnak, hogyha az nem érinti meg az összes társadalmi vagy gazdasági osztályt. Fontosnak tartom azt is, hogy a fejlesztési szakpolitika koherens vagy konzekvens legyen, és ezért a fejlesztési politikán belül foglalkozni kell a bevándorlással is. Gondolom ráérzett arra, hogy a mi frakciónk számára nagyon fontos a konzekvencia. Kérdésem felé az lenne, hogy mit tesz azért, hogy a tanács következtetéseit, amelyek eléggé ambiciózusak, elérjük. Köszönöm. Maria Hojbuk, Enrique Guerrero, és jó magam teszünk fel még kérdéseket. Maria, köszönöm szépen. Biztos úr, a felvezetőjében említette a kereskedelmi megállapodást, ugyanis ugyanakkor itt sokkal többről van szó, mint arról, hogy ezt a fejlesztési politikához kapcsoljuk. Ennek a kereskedelmi megállapodásnak van a közvetlen hatása is. Ha megnézzük a TTIP megállapodást az USA-val, az véleménye szerint ennek milyen befolyása lesz a fejlődő országokra? Hogyan hat majd rájuk? És a világkereskedelem egészére ez hogyan hat? Hogyan akarjuk az országok jogait védeni, hogy adót vetünk ki azon anyagokra, amelyekre nekik szükségük van. A WTO szabályok ezt az adózást nyomatékosan lehetővé teszik. Hogyan akarjuk például a kereskedelmi megállapodások során figyelembe venni azt, hogy a világ összes országának számára lehetséges legyen az élelmezési szuverenitás? Ezek az országok ehhez az élelmiszer piacukat kell, hogy védjék majd. Azt említette, hogy a mezőgazdaság egy kulcs ágazat, a gazdaság felépítése szempontjából az, de a szegénység elleni küzdelemben is. Ezzel kapcsolatban szerettem volna néhány szót hallani, és egy konkrét problémát is szeretnék megemlíteni. Az egyenlőtlenség szemszögéből megvilágítva még mindig létezik Üzbegisztánban, a gyapott ágazatban a kényszermunka. A parlament a korábbi évek során mindig is felszólította a bizottságot, hogy a különböző állásfoglalások során, az állásfoglalások alapján lépjen fel hatékonyabban ezzel szemben, ugyanakkor a helyzet lényegében változatlan. Milyen konkrét intézkedéseket tervez, hogy az EU jövőbeli programjaiban az üzbegisztáni kényszermunkát felszámolják? Megint 168 milliót szánunk majd ennek az országnak úgy, hogy továbbra is fennmarad a kényszermunka, vagy hogyan akarják ellenőrizni azt, hogy ezek a források valóban a kényszermunka felszámolására lesznek majd felhasználva? Köszönöm. Um, Enrique Guerrero. Guerrero következik. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, elnézést kérek, hogy nem voltam itt, amikor megtartotta expozéját, de bizonyára tudja, hogy a parlamentben gyakran egybeesnek a különböző ülések. Két dologgal kapcsolatban tennék fel önnek kérdést. Az egyik a donorok koordinációja. Az előző ciklusban a parlament egy petícióval élt a bizottság felé. Önnek, önöknek volt egy szabályrendszere, a donorok koordinációjával kapcsolatban. Még nem kaptunk erre választ. nem tudom, hogy a munkatervében szerepele az, hogy ezt a szabályrendszert felfrissítse, modernizálja, nyilván ez segítene abban, hogy pénzt takarítsunk meg. Második kérdésem, 2015-ben elég sok nemzetközi konferenciára kerül majd sor. Az egyik ilyen a, a katasztrófák kockázatának csökkentésével kapcsolatos jogó konferen, konferencia. Az lenne ennek a lényege, hogy a fenntartható fejlődést megvalósítsuk, illetve a fejlődő országok ellenálló készségét javítsuk. Ezzel kapcsolatban kidolgozott-e már a bizottság egy álláspontot? Köszönöm. Thank you. And just a couple of... Köszönöm. Nagyon örültem annak, nagyon örültem annak, hogy a 0,77%-os célkütőzést támogatta, és e- kötelezettje volt ennek. Aztán örülök annak, hogy a nemek közötti egyenlőtlenséget is zászlajára tűzte, tehát ezzel ellen is fel kell venni a harcot. Ezzel kapcsolatban nyilván többet kell még tenni. Lenne két konkrét kérdésem is. Mielőtt megérkezett volna, a 2014-es mentesítésről beszéltünk, folytonos költségvetési problémákról. Ön szerint hogyan lehetne egy csapásra megoldani ezt a sok problémát. Hogyan lehet azt elérni, hogy ne, ne kelljen kalapozni fontos projektekhez? Aztán Afrika. Tavaly volt egy Afrika csúcs. Ennek mi lett a következménye? A terrorizmust, a fejlesztést hogyan fogjuk összekapcsolni, hiszen jó lenne egy koherens Afrika politikát kialakítani, egy Alkácsi ülésen a múlt héten, és ott hallottuk azt, hogy alapvetően a szegénység, a kilátástalanság, a fiatalok kilátástalansága miatt alakult ki a terrorizmus így ilyen formában. Milyen szakpolitikai stratégiákat lehet kidolgozni, hogy ezt megoldjuk? Sok kérdést kapott biztos úr. De még csak egy hónapja aktív, úgyhogy ha most nincs ideje, még visszajöhet. Thank you very much indeed. Yes, the right. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést kaptam. Természetesen megpróbálok a legtöbbére válaszolni. Ezt a párbeszédet folytatni kell, és nem csak azért mondom, mert most először találkozunk, természete a dolognak nyilván az, hogy ma általánosságokban beszélünk, és aztán majd később eh, nyilván eh, részletesebben eh, fogunk beszélgetni azokról a kérdésekről, amelyek ma általánosságban fellettek vetve, mert gondolok itt olyasmire, hogy külön párbeszédet vagy beszélgetést is megérne a globális koordináció kérdése, vagy a támogatásunk koordinálása, vagy akár a konfliktuszónákban bányászott ásványi, ásványi anyagok problémaköre. Itt ezeken a területeken könnyen elképzelhető párbeszéd az Önök Bizottsága és az Európai Bizottság között. Azért néhány át néhány, néhány konkrét kérdésre is kitérnék. Az alultápláltság, illetve az élelmiszerellátás problémájával komolyan foglalkozunk a fejlesztési partnerségünk keresztül, a fejlesztési támogatások ezt a területet érintik. Rómában volt nemrég a második világkonferencia, élelmiszer, élelmezési világkonferencia, és ez lehetőséget teremtett az Európai Unió számára, hogy megerősítse elkötelezettségét az iránt, hogy az MDG-ken túlmutatóan fog foglalkozni az élelmezéssel. Tudatában vagyok annak, hogy Tudok arról a célkitűzésről, illetve tudok arról az eredményről én is persze, hogy 1,2 milliárdról 800 millióra csökkent az éhezők száma, de az még iszonyatosan sok, mert egy gyerek is, egy éhező gyerek is egyel több lenne a megengedhetőnél. Ezért is gondolom azt, hogy mor, monitoroznunk kell az élelmezésügyi kötelezettségvállalásaink teljesülését. Novemberben köröztettük a parlamenten belül is, illetve a tanácson belül is az erre vonatkozó anyagot, és én magam várom a tanács, illetve a parlament véleményét ebben a kérdésben. A tagállamokkal való koordináció kérdéséről azt mondom, hogy három pályán fut ez az együttműködés. Egyrészt a támogatási programjainkat akarjuk jobban koordinálni, tehát a konkrét támogatásokat a tagállamokkal. is. azt gondolom, hogy itt értünk el eredményeket, a donorokkal való koordináció javul, itt különösen a tagállamainkra gondolok. 40 partner országgal viszünk olyan programot, amely, amely közös támogatási program, közös a, a tagállamokkal és együtt támogatjuk a, együtt támogatjuk ezeket a szegényebb országokat. Tehát azt gondolom, hogy konkrét módon is jobb a, jobb a koordinálás a partnerországokkal. A másik megközelítés a partnerországokkal való jobb koordinálás. Az Agenda for Change keretén belül a legfejletlenebb országok, a leginkább segélyére szoruló országok vonatkozásában egy megcélzott, megcélzott szektorokat, megcélzott ágazatokat emelünk ki, és a partnerországok ezt a ezt a szektorális megközelítést koordinálják egymással. Ahol további eredményeket tudunk, tudnánk elérni, az a globális koordináció kérdése. A már most komoly donorországokkal, itt az Egyesült Államokra gondolok, illetve a feljövőben levő donorországokra is gondolok. Az amerikaiakkal jól működik a koordináció, Uh, granting some, some, some of, uh, of, the, of the financial facilities. Um, szóval arról, hogy egyes programoknak uh, közösen nyújthatnánk uh, um, támogatást, tehát konkrétan a USAID-del eh, együtt támogathatnánk uh, projekteket, vagy ők támogathatnának olyan projekteket, amiket eredetileg mi indítottunk. Kínával is látok lehetőséget arra, optimistán, hogy javuljon a donor koordináció. Tíz nappal ezelőtt Kínában jártam, és beszéltem a kínai partnereimmel a koordinációról. Nyilván fejlesztési politikánk és programunk eltér, mi hivatalos fejlesztési támogatásra koncentrálunk, a társadalmi infrastruktúrára, a egészségügyre, élelmiszerbiztonságra, oktatásra koncentrálunk, miközben ők egy befektetésorientáltabb fejlesztés programot visznek, és ilyen jellegű infrastruktúra beruházások érdeklik őket ugyanakkor megértés mutatkozik az iránt, hogy nem egymást kell kritizálnunk, illetve nem egymás fejlesztés politikáját, és nem szabad, hogy versenyeztessük ezt a két fejlesztési modellt, hanem ezt a két modellt egymás kiegészítő modellé kell tenni. Tehát a komplementer jellegét lehetne felerősíteni ennek a két modellnek. A kínaiak erre nyitottnak, mutatkoznak, jobb koordináció, vagy akár háromoldalú megbeszélések is lehetségesek a afrikai szakpolitika, tehát Afrika, Kína és az EU részvételével a, jó gyakorlatok megosztásáról ilyen párbeszéd például lehetséges. Tehát a donorokkal való koordinálás az, az egyik prioritásunk. Ami a, az ellenőrzést illeti, különösen ami az Európai Fejlesztési Alap ellenőrzését illeti, itt most itt a devében vagy a parlamenten belül ugye újra és újra felvetődik a kérdés, de én úgy érzem, hogy jó kompromisszumot értünk el, amelyel stratégiai párbeszédünk eredményes lehet, hogy bárminek is nevezzük ezt. Ami a DC-t illeti, ott intézményesen világosak a dolgok, és hogy hogyan működik az ellenőrzés, az is világos, szerintem elég jól működik. Ami az EDF-et illeti, én nyitott vagyok az iránt, hogy ezt megbeszéljük. Az Európai Parlament vizsgálata, vizsgálati jogosultsága elmehet a szükségesség határáig, illetve e, azokat az intézményes kereteket kitöltheti teljes mértékben, amelyek itt e, rendelkezésre állnak. De én nyitott vagyok az iránt is, hogy egy szélesebb körű megbeszélést tartsunk erről a témáról, de nem nem gondolom, hogy, hogy itt most nekünk szembe kell állnunk, mert az én véleményem az, hogy a parlamentet a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni az ellenőrzésben. Ami a háborús zórákból származó ásványi kincseket illeti, kollegiális a hozzáállásunk. Én azt kérem önöktől, hogy adjanak nekünk egy-két évet arra, hogy az önkéntes tanúsít, tanúsítványok rendszerét működtessük, hogy ez mennyire reális, mennyire, mennyire jól működik, és aztán beszéljük meg, hogy szüksége van-e kötelező jellegű intézkedésekre itt. a biztos a kollégiumán belül is már folytattam megbeszéléseket, és hát néhány képviselővel is folytattam megbeszéléseket. Ez alapján azt mondom, hogy egyszer leülhetünk, és megvizsgálhatjuk, hogy mi a költség vetülete, illetve mi az értelme annak, hogy egy kötelező rendszert, kötelező jogszabályt hozzunk a háborús térségek kincskereskedelméről, ne csak a kötelező jogi keretre gondoljunk, hanem arra is, hogy hogyan lehet ösztönözni a, az érdekelteket. A kereskedelmi biztossal és az ő tisztviselői karával együtt hajlandóak vagyunk nyitottabban megvizsgálni ezt a témát, és megpróbálni megtalálni a legjobb megoldást, amely a tényleg létező, a letagadhatatlanul létező problémákra valamilyen választ ad. Uh, let uh, choose some of the interesting <laughs> question. Uh, ezek voltak talán itt az érdekes kérdések, ugye, amiket hallottam. When speaking of the... A kereskedelemmel kapcsolatban, amikor arról beszélünk, hogy a fejlesztési politika kereskedelmi aspektusai hogyan befolyásolják a fejlesztés egészét és partnerországaink fejlődését, sohasem gondoltam azt, hogy a kereskedelem lenne az egyetlen olyan ösztönző, amely elősegítené a gazdasági növekedést, akár a magánszektorban, akár a partner országok gazdaságának egészében. Én a kereskedelemre mindig úgy tekintettem, hogy ez a magángazdaság egyik ösztönzője, amely eh, azt a célt szolgálja, hogy a partnerországok eh, kormányzási eh, kapacitását növeljük, támogassuk a mikro és kis vállalkozásokat és azok kezdeményezéseit. Csak egy ilyen gazdasági háttérben, ha jobb a gazdaság fejlődése, akkor számíthatunk arra, hogy megnyissuk az európai piacokat, és többet tegyünk akár a WTO-ban a kereskedelem terén. A magánszektor növekedése a partnerországokban összefügg a kereskedelem egyéb vonatkozásaival, ez mindenképpen előmozdítja a növekedést. kényszermunka, ez is jelentős mértékben összefügg a tematikus programaink, programjainkkal. A nemekkel kapcsolatos kérdések is ide kapcsolódnak, a gyermekmunka és az, át, az emberi jogok általános helyzete a partnerországokban. A kényszer munka mindig is a, törekvé, a kényszermunka elleni küzdelem mindig is a törekvéseink prioritásai közé tartozott. Mindig is az volt a célunk, hogy csökkentsük, illetve teljes mértékben felszámoljuk a kényszermunkát. A jövő év kezdeményezései arra törekszenek, hogy a fejlesztési politika és a konkrét programok konkrétabb felépéseket tartalmaznak majd annak érdekében, hogy a kényszermunkát felszámoljuk akár a gyártásban, akár más ágazatokban, a partnerországokban. On a disaster risk reduction, yes, we should... Egyéb területeken is aktív szerepet vállalunk majd a japáni Szendályban megtartandó konferencián. A katasztrófákkal katasztrofák kockázatának csökkentése érdekében támogatni fogjuk a fenntartható fejlesztési célokat, függetlenül attól, hogy a következő konferencia időpontjára nem lesz még végleges keretünk. De A fenntartható fejlesztési célok szempontjából bármit is kidolgozunk majd, ezt majd mindenképpen konkrét fellépésekre váltjuk, hogy így tudjunk küzdeni a, a természeti katasztrófák, vagy az emberek által okozott katasztrófák kockázatával szemben. Ami a költségvetési korlátokat illeti, ezek még most is, jelen pillanatban is komoly korlátokat szabnak a fejlesztési programjainknak és projektjeinknek. A főigazgató úr e, nagyon jól tudja, hogy miről van szó. Ami a kifizetéseket illeti, azon kifizetéseket, amelyeket még e, az idén valóra tudunk váltani a korlátok közepette. Ezek a fejlesztés együttműködést szolgálják. Szeretnénk a lehető legmagasabb szinten tartani a programok finanszírozását a legkevésbé fejlett országokban, és azon programokat is, amelyek végrehajtására a civil társadalom bevonásával kerül sor, de hogy milyen kritériumok alapján válogatjuk ki a programokat, illetve milyen kritériumok alapján történik a kifizetések besorolása, ez egy olyan folyamat keretében zajlik, amelyre most kerül először sor ezekben a hónapokban, és ez a jövő évre is át fog nyúlni. A biztonság és a fejlődés összefüggése, valóban létezik ilyen összefüggés. A fejlődés a biztonság nélkül, illetve egy stabil környezet nélkül nem valósulhat meg, sem a partnerországokban, sem a térségben, de ez fordítva is igaz. Nincs biztonság és nincs stabilitás valós fejlődés nélkül haladás nélkül egy országban és egy régióban sem. Éppen ezért összefüggésében vizsgáljuk ezen kérdéseket, a biztonságot és a fejlesztést. A koncepció önmagában nem jelent problémát, és a konkrét intézkedések sem, amelyeket foganatosítanunk kell, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet vagy a biztonságot jobban összekapcsoljuk a fejlesztési eszközökkel és programokkal, de most új jogi és politikai keretekre is szükség van, amelyek által ez a kapocs jobban működik, vannak további aggájaink, még mindig vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban, hogy a különböző biztonsági műveleteket hogyan finanszírozzuk, az átcsoportosítással megoldható ez. Összességében azonban, főleg amikor majd a több éves pénzügyi keret ide értékelésére sor kerül itt a parlamentben és a bizottságban, illetve a tagállamok bevonásával, fontolóra vesszük majd, hogy egy új jogi keret, vagy pénzügyi keret vajon jobban lehetővé teszi-e majd a biztonság és a fejlődés közötti jobb kölcsönhatást. Azt hiszem, hogy ezzel gyakorlatilag megválaszoltam a kérdések többségét. A migrációról is esett szó egy további kérdésben, de ezt már megpróbáltam megválaszolni. A belső és a külső migrációs aspektusok, ezek a figyelmünk középpontjában állnak majd néhány hét múlva a tagállamokkal együtt behatóban megvitatjuk majd ezeket az összefüggéseket, és azt is, hogy a fejlesztési politika hogyan tud hozzájárulni a jogellenes migráció visszaszorításához. De most még csak egy első szakaszban vagyunk, és a bizottsági szolgálatok még folytatják az előkészületeket. Valóban a belső és a külső következmények között rá kell mutatnunk az összefüggésekre, és egy egyértelmű politikai csomagot kell majd kidolgoznunk, akár közlemény vagy más formában. Így kívánjuk jobban kifejezésre juttatni azt, hogy a migráció valóban mit jelent, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a migráció negatív hatásait enyhítsük az unión belüli helyzetet, és hogyan tudjuk a migráció negatív hatásait a partnerországokban is csökkenteni. Thank you, Commissioner. I think... Uh, Köszönöm, biztos úr. Nagyon-nagyon sok kérdése válaszolt. Nagyon gyorsan, még nagyon gyorsan hozzá lehet tehát valamit tenni a kísérőintézkedések, igaz? Igen, elnézést, azt hiszem, hogy félreértettük egymást. Persze érdekes a kötelező, nem kötelező kérdés, de nem ezt a kérdést tettem fel. Az volt az én kérdésem, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy a fenntartható bányászat megvalósuljon. Nyilván az ön kommunikációs feladatköre ez, és az ön kötelessége a 11. fejlesztési csomagról van szó. Tehát egyrészt ez az az ön tárcája, másrészt nagyon fontos a kommunikáció. Az sem baj, ha most válaszol, jó, hogyha írásban válaszol, csak szeretném tudni, hogy hányadán állunk. Köszönöm, azt hiszem csak most értettem meg elnézést. Egy hónapja vagyok csak hivatalban. Ehhez az ügyhöz még nem értem el. Tehát az illegális vagy konfliktusos zónában bányázott ásványoknak mi a fejlesztés politikai kihatása, erről ezzel még nem foglalkoztam de próbálom elmagyarázni, hogy mi a helyzet. Ennek a kérdésnek fejlesztés és kereskedelmi vonulatait is föltárjuk. A bizottságon belül a, fe, a fejlesztési biztosnak az a reszortja, hogy a kommunikációs feladatokat ellássa, illetve hogy a helyzetet és a helyzetnek a következményeit alaposan, részletesen feltárja, és ezt a bizottság többi tagja elé tárja. Okay, thank you, Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönjük, hogy ellátogatott ide hozzánk. Még túlórázott is, remélem, hogy miattunk nem alatt le semmiről. Köszönjük, hogy ilyen átfogó válaszokat adott, és várjuk a jövőbeli találkozást sokat önnel. Előre hoztuk, kedves kollégák, a következő napi rendi pontunkat, úgyhogy ezzel lezárjuk a mai ülést. Kivéve, hogyha van még valami sürgős kérdés, nem, akkor lezárom az ülést. Következő ülésünk január 21-én és 22-én lesz. Kicsit korainak tűnik a karácsonyi jó kívánság, de jövő héten Strasbourgban, hogyha valakit addig nem látok, addig mindenkinek kellemes karácsonyi szünetet kívánok biztos úrnak is. Köszönöm, kollégák!